is lehet a bizottság felé azért, hogy erősítse meg a védelmi intézkedéseket. Grazie. Köszönjük szépen. Akkor rátérünk a szavazásra. Eléggé hosszú szavazás várható. Kérem a kollégákat, hogy koncentráljanak. De még a szavazás előtt egyszerűsített eljárásban Pagliadeli úr jelentését tudjuk le az Európai Kulturális Örökségről. Négy szerinti szavazás lesz, ki támogatja ezt az anyagot, ezt a jelentést. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy 497-18 arányban nagy többséggel elfogadtuk ezt a jelentést. 18 ellenszavazat, 41 tartózkodás mellett tehát. Gratulálok! A következő szavazás Svájc Pakkasszony jelentése a Svájc részvételéről a Cselekvő Ifjúság programban és az életen át tartó tanulás terén megvalósuló cselekvési programban. Az egész jelentést bocsátom szavazást, aki támogatja, aki van ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok pakasszonynak. Napi rendünk szerint a Szájer jelentés következik a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlatására vonatkozó tagállami ellenőrzésről. Ezt pontonként fogjuk megszavazni. 25 módosító javaslatot nyújtott be a jogi bizottság. Ezekkel együtt szavazunk, kitámogatjuk őket, ki van ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. Most a 18-asról szavazunk két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ezt is. 19-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmincas mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk a harmincast. A 28-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. a 28-as egészéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így a következő az kiesik. A 14-es preambulum 31-esét pedig visszavonták. Így az egész javaslatról szabadunk. Mellette ellene tartózkodik. Pongo in votazione il progetto di risoluzione legislativa per appello nominale. Most pedig a jogalkotási javaslatról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 567-4 arányban 18 tartózkodással elfogadtuk el az anyagot. Gratulálunk Szájer úrnak. Most eh, az Andri Kiene jelentés következik az EU emberi jogi politikája témában. Tízes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Eredménye 245-348, tehát a nem szavazatok vannak többségben, elutasítottuk a tízes módosítót. Egy tartózkodás mellett. 11-es név szerint megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Eredménye 302-282 ellenében kis többséggel elfogadtuk 9 tartózkodás mellett. Pone un emendamento no. Howitt úr szóbeli módosítót javasol? Nem. Úgy tűnik, hogy erről lemond. Tehát a 12-esről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Eredménye 138 igen, 457 nem, 5 tartózkodás mellett elutasítottuk a 12-es módosítót. 138 igen, 457 nem szavazat. Szilvesztris úr kíván szólni. Elnök asszony, tisztelt kollégák! A következőt szeretném mondani. Nem kell mindig az összes számot felolvasni az elnöknek, csütörtök délutánra ne hagyjunk szavazásokat, menjen gyorsabban a szavazás, csak azt kérdezze, hogy igen vagy nem. Én csak azt akartam elmagyarázni, hogy mit akartak a kollégák ezzel. Elutasítottuk. Tehát Howie Tud mégiscsak szóbeli módosítóval szeretne élni. Gyakorlatilag csak ki akarjuk venni azt a szót, hogy in Croatia. Nem hiszem, hogy az, ezzel ne értenének egyet a többiek. Ok, quindi possiamo votare l'emendamento, l'emendamento orale. Jó, köszönöm szépen. Akkor szavazunk a az 54-esről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk az 54-es paragrafussal kapcsolatban. 4-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik kettes és az ötös. Azonosak, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Következik a hármas, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az 83-as mellette, 83-as pont ellene. Tartózkodás, úgy látszik, elfogadtuk. Következik a 24-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 8-as módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem volt benne a szavazó listában. A második része ennek a módosítónak, illetve a következő ről szabad szavazást kérünk. Pongo invota. Köszönöm szépen, rendben. Akkor 25-ös két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? Szávozunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk. Hundet 115 ezzel fogyott, és most a 13-asról szavazunk. 13-as módosítás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Következik, következik két szóbeli módosítás, Lochbiller és a hetessel kapcsolatban. Szeretne hozzászólni? Hozzászólhat, hogyha kíván. Igen, két dolgo, dologgal elkészítettük eh, ki eh, egyének, akik eh, felelősek eh, az emberi jogok megsértésért, mint a kínzás, eh, cenzúra, nem erőszak, illetve kivégzések Iránban. Ezzel egészítettük ki a szöveget. Rendben, köszönöm. André Kiene, módosítás, hetessel kapcsolatban, tessék. Nekünk is van egy módosító javaslatunk a hetessel kapcsolatban azt kéri az Európai Bizottságot, hogy állítson össze egy listát, amely olyanokat tartalmaz, olyan személyeket, akik az emberi jogi jogsértésekért felelősek, a kínzásért, a cenzúráért, nem erőszakért Iránban különös tekintettel a 2009-es választások után, és szankciókat határozzon meg irányukban a vagyonok befogyasztásával és az utazások megtiltásával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Akkor a hetesről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Száz 40-es, megint csak szóbeli módosítás, Andre Kiene. Köszönöm szépen. Voltak bizonyos pozitív fejlemények, Oroszországban, ezért szeretnénk módosítani azt a mondatot, amely úgy kezdődik, hogy sajnálja, hogy eddig minden stratégiát amely a szabad tüntetésekre vonatkozott volna, ezeket elutasították a, a hatóságok. Mi a so far szót szeretnénk helyettesíteni azzal, hogy kivéve az utolsót, az október 31-eit. Kérdezem, hogy van-e ellenvetés, ha nincs, akkor szavazunk a 140-esről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es, szóbeli, 9-es módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es illetve elnézés, 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva következik a 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 20-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 23-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az egyes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az állásfoglalás tervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik az Arlaki jelentés, az Afganisztára vonatkozó új stratégia. Szavazunk. Először kettes bekezdés részenként és név szerint. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a négyes bekezdés, négy szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 13-as két részben, mellett, er, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30 es bekezdés, van itt egy szóbeli módosítás, tessék. De a frakciók esetében azt igényedik, hogy az utolsó mondat első szavát módosítjuk a 30-as bekezdésben, és a welcomes szót inkább a notes szóval helyettesítsük. non ci sono. Van-e ellenvetés? Nincs. 13-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es részenként. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, következik a második rész. Más, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 40-es bekezdés. Három részben szavazunk. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 42-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 44-es név szerint szavazok megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik az 52-es két részben, és név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Második rész, 52-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os részenként és név szerint első rész megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Következik a 66-os bekezdés. Szóbeli módosítás Allaki úr. Miután egyeztettünk más frakciókkal, én a 66-ost megváltoztatnám. Tudomásul veszi az, hogy a pakisztáni hírszolgálatban milyen fejleményekre került, került sor, annak érdekében, hogy Pakisztán is megfelelő eredményben részesüljön a békeosztalékkal kapcsolatban. Van-e ellenvetés? Kik támogatják, vagy ellenzik? Vannak-e 40 A szóbeli módosításról szavazunk, mellette? ellene. Név szerint szavazunk, név szerint szavazunk. Elnézést. Nincsen 40 képviselő, úgyhogy szavazni fogunk a módosításról. Ki van mellette? Illetve megnyitom a szavazást, mivel név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 71-es. Szóbeli módosítás, tessék, Árlaki úr. Azt javaslom, hogy a harmadik részt változtassuk meg a következőkre biztosítani annak érdekében, hogy rakéták, különös, külön erők és a helyi miliciákat a talibán ellen, talibáni eh, vezetők ellen az általános Petrus eh, egyezmény érdek értelmében alkalmazzák, és az éló toleranciát alkalmazzanak az eh, ártatlan civil áldozatok tekintetében. Köszönöm, most szavazunk. 71-es. Négy részben. Első rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a... Illetve az Áde azt javasolta, hogy a 71-es negyedik részéből a 71A legyen. Van-e ellenvetés? Nincs, akkor szavazunk. Név szerint szavazunk mellette illetve megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő. A 73-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es. Népszerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 88-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 89-es részenként. Név szerint első rész megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 93-as név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a gépreambulum bekezdés részenként név szerint első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. M. Preambulum bekezdés. Mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A teljes állásfogalásról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, és a következő napirendi pont egy állásfoglalás tervezett eh, állandó válságmechanizmus létrehozása az euróvezet pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében. A favore. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas bekezdés részenként első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás. Elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. Kilences módosító mellette, egy másodperc türelmet kérnék szépen, egy technikai pontosítás Sánchez úr részéről. Igen, ennek asszony, a 9-es módosítónak társ szerzője vagyok, és egy technikai pontosításám lenne M e, e E helyett, ezt kellene még kiegészíteni egy perjelel, és az perjel után egy E betűt tennünk még. Elnök, köszönöm szépen, ki támogatja? Ellene? Tartózkodás Jóvá hagytuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. Egyes módosító, nem, azt visszavonták, visszavonták az egyeset, jön a kilences, mégpedig részenként és név szerinti első rész. Nem, elnézést egyszerű szavazás az első részről mellette, ellene tartózkodás jóvágyva. Második rész, ez lesz most név szerinti. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvágyva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. Jux úr, szóbeli módosító, a 12-es módosítóval kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az S és D a liberálisok a, és a zöldek nevében azt szeretném mondani, hogy azt kérjük az Európai Tanácstól, hogy megfelelő politikai jelzést nyújtson az euró kötvények megvizsgálásával kapcsolatban, tisztázza azokat a feltételeket, amelyek szerint egy ilyen rendszer előnyös lenne, lenne minden tagállam, részvevő tagállam részére és az egész eurozóna részére. Obiezioni, quindi... Köszönöm szépen. Van-e ellenvetés? Akkor szavazunk a 12-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazásról van szó. Lezárom a szavazást. Jóvá a módosítást. Kettes per egyes mód, név szerint megnyitom az első részről a szavazást, lezárom a szavazást, Jóvágytuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetve. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 19-es módosító név szerinti megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, jóvajtók 20-as név szerinti megnyitom, lezárom a szavazást, jóváhagytuk. C. Preambulum bekezdés részenként és név szerinti Első rész, nem elnézést, készfeltartás az első részről, mellett ellene tartózkodás, jóvajtok, második rész, ez már név szerinti, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvajtuk. G. Prabalom bekezdés részenként első rész, mellette ellene tartózkodás jóvahagyva. Második rész, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Ellenőrizzük elektronikusan a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetve. Kérem, hogy mindenki magasra emelje a kezét, hogy látható legyen az. A teljes állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóváhagyva. És gratulálok a jelentéstevő képviselőnek. Most pedig hat állásfoglalási indítvány az elefántsorparti helyzetről hat politikai frakció terjesztette ezt elő, nincsen módosító az egész javaslatról, irány indítom a szervezást mellett ellene tartózkodás jóváhagyva. Most pedig négy javaslatról szavazunk, állásfoglalás javás, a tyúk jólét, tyúkok jólétéről van szó, hat politikai frakció javaslat állásfoglaltot, az első módosítót visszavonták, illetve elnézést, kicsit felgyorsultam, az ötös módosítás, ki van mellette? Ellene. Elvetve. Első bekezdés részenként első rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodás jóváhagyva. Második rész mellette ellene tartózkodás jóváhagytuk de ellenőrizzük, ha ezt kérik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagyva. Kettes módosító, név szerinti, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagyva. Hatos módosító mellette. Ellene tartózkodás elvetve. Most a nyolcasról szavazunk, részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva második rész mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás nem volt világos, a kimenetel ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, hagyva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, hagyva. De kérem, magas emeljék a karjaikat, kedves kollégák. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóva hagyva. 14-es bekezdés. Külön. Mellette, ellene, tartózkodás, meg ellenőrizni kell, mert nem voltak magasak ezek. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást, jóváhagyva. hagyva. F preobon bekezdés mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. A teljes állásfoglalási indítványról szavazunk név szerinti szavazásban. Lezárom a szavazást. Jóváhagyva. Gratulálok! Nos, boldog karácsonyt kívánok, és gyönyörű új éved, de még mielőtt elmennénk, elhagynak a termet, a nyilatkozatokat hallgassuk meg a szavazásokkal kapcsolatosan. Köszönöm. No. tackle a climat. Hogy érted?